Üdvözlöm a bizottság elnökét, José Manuel Barrosot. Kolejnym punktem porządku obrad są oświadczenia Rady i Komisji Europejskiej. Kezdő napi rendi e, témánk a e, tanács és a bizottság nyilatkozata az euróövezet állam és kormányfői ülésének előkészítése május 7-ére. López Garrido az első hozzászóló, öné a szó. Köszönöm, elnök úr. Valóban május 7-e, május 7-én a kormányfők és miniszterelnökök illetve államfők az euróövezetből üléseznek, és ez a vita itt a parlamentben pontosan erre a rendkívül fontos találkozóra utal. Ennek a csúcsnak a célja az lesz, hogy formalizáljuk, formalizáljuk azt a megállapodást, amelyet a Görögországnak nyújtott támogatásról értünk el, a Görögországnak nyújtott pénzügyi csomagról, hogy ez az ország az euróövezet tagja megküzdjön a súlyos gazdasági helyzettel. És az is célunk, hogy megvizsgáljuk, átgondoljuk azon következtetéseket, amelyeket levonhatunk ebből a helyzetből. A megállapodásokból az euróövezet és az egész unió jövőjére nézve. Amit az állam és kormányfők pénteken megtesznek, az a következő. Megerősítik azt a pénzügyi megoldást, amelyet Görögországnak biztosított az Európai Unió. Ez azt jelenti, hogy formalizáljuk ezt az elkötelezettséget, amely egy politikai kompromisszum volt végeredményben. Ez már a február 11-i csúcson megszületett egy olyan kompromisszum, megállapodás Görögországgal, amely szolidáris volt ahhoz, hogy megoldjuk azt a rendkívül nehéz pénzügyi helyzetet, amelyben Görögország volt. Az állam és kormányfők pénteken tehát arra törekszenek, hogy kifejtsék azt, hogy a további 15 euró övezeti tag készen áll arra, hogy amint a görög kormány jóvá hagyott egy nagyon egy nagyon szigorú pénzügyi és gazdasági, takarékossági programot, az ország megkapja a készeléti hitelt, ami által a stabilitása, a pénzügyi stabilitása helyreállítható. És ugyanez vonatkozik az euróövezet egészére is hiszen ez az, ami politikailag veszélybe került. Nem csak Görögország esetében, hanem február 11-én egy állásfoglalásban az állam és kormányfők ezt leszögezték. Nagyon fontos tehát ez a döntés. Rendkívül fontos politikai szempontból, történelmi szempontból is, hiszen ez egy szükséges döntés. Szükséges ahhoz, hogy helyreállítsuk az euróvezet hitelességét, és az unió egészének eh, hitelességét a külvilág felé. Nagyon fontos ahhoz, hogy eh, a pénzügyi konszolidáció, az államháztartások konszolidációja megvalósuljon az euróövezetben és az unió egészében. És rendkívül fontos ahhoz, hogy eh, egy hatékony és tartós gazdasági fellendülés kezdetét vehesse az Európai Unióban, és ezt konszolidáljuk. Pontosan ma Oli Rén biztos úr, aki itt van velünk most, közzétett, közzétette a 2010-11-es tavaszi előrejelzéseket, és ebben jelzi, hogy fokozatos lesz a gazdasági fellendülés az Európai Unióban. A bizottság előrejelzései megerősítik azt, hogy a gazdasági fellendülés már kezdetét vette az Unióban. És miután az Unió keresztül ment a legnagyobb recesszión történetében, arra számítunk, hogy 1 százalékos lesz 2010-ben a növekedés, és 1,75 százalékos 2011-ben. Tehát a gazdasági recesszió véget ért az Unióban a legutolsó negyed évben is kezdetét vette a gazdasági fellendülés, amihez egyértelműen hozzájárult az európai gazdaságélénkítési terv, illetve azon döntések, amelyeket a tagállamok meghoztak, amikor úgy döntöttek, hogy rendkívül nagy összegeket pumpálnak a különböző gazdaságokba. Ezen pénzek a tagállami költségvetésből származnak, illetve a közösségi költségvetésből, a gazdaságélénkítési terv által, és ez az oka annak, hogy miután túlléptünk a legsúlyosabb recesszión, ezt hangsúlyoznám, most kezdetét veheti az Unióban a fellendülés. Ezek tehát azok az előrejelzések, amelyeket az Európai Bizottság tett a mai napon. És minden bizonyal a Görögországgal kapcsolatos döntés, illetve a Görögországnak nyújtandó hitel döntő módon hozzájárult ahhoz, hogy tartós legyen és eredményes ez a gazdasági fellendülés az euróövezetben, illetve az unió egészében. Azt szeretnénk, hogy az Európai, úgy gondoljuk, hogy az Európai Unió megfelelő választ adott erre a helyzetre, a jelenlegi gazdasági helyzetre, a válságra. Megtette mindazt, ami, ami, ami lehetséges volt, hogy kellő választ adjon a helyzetre, és figyelembe vette a súlyos görögországi helyzetet is. Hiszen végeredményben az Európai Unió ezen hónapok során azt tette, hogy egyértelmű lépéseket tett az európai kormányzás felé. Egyértelmű lépések voltak ezek. Lehet, hogy egy adott pillanatban ezek lassúnak tűntek, akár túl lassúnak is, de ezek olyan lépések voltak, amelyeket megtett az Európai Unió határozottan. És ezek a pénteki kormány és államfők találkozóján fognak kicsúcsosodni. Mi úgy gondoljuk, hogy a gazdasági kormányzás az Európai Unióban három szilárd alapra kell, hogy helyezkedjen. Egyfelől a felelősség. Felelősséget kell vállalnunk ugyanis a kötelezettségvállalásainkkal. Tehát amikor ratifikálunk például egy szerződést, másfelől szolidaritást kell tanúsítanunk, ez ugyanis egy olyan elv, amely az Európai Unió egyik alapelve, és végül koordináció. Koordinációra van szükség, amikor a fiskális konszolidációról van szó, illetve amikor az Európai Unió külső képviseletéről van szó, például a G20 csúcs találkozójával kapcsolatban, a növekedés és a gazdasági válságból való kilábalás céljából. És ebben a tekintetben meggyőződésem, hogy ez a dokumentum, amelyet Oli Rén dolgozott ki, és május 12-én tesz majd közzé a bizottság, ebbe az irányba halad. Végezetül pedig szeretném még azt megjegyezni, hogy a gazdasági kormányzás az Európai Unióban, ez az, amelyet folytatunk, az Európai Unióban le kell, hogy fektessük ennek alapjait, és itt ehhez hatékony eszközökre van szükség felügyeletre, és minden bizonyal ez is szerepel majd a bizottság által kidolgozandó dokumentumban. Szükség van arra, hogy megfelelő legyen az államháztartás, és megfelelő kell, hogy legyen az európai pénzügyi felügyelet. És ebben a tekintetben felkérem az Európai Parlamentet arra, hogy minél hamarabb hagyja jóvá a, fé, a pénzügyi felügyeletre vonatkozó csomagot, amelyet ugye az Európai Parlament most vitat meg. És az elkövetkezendő napok során a bizottság, az illetékes szakbizottság elé kerül, majd a plenáris elé. És szükség van még olyan mechanizmusokra is, amelyek által megelőzhetőek a különböző válsághelyzetek. És végeredményben, ahogyan azt már az előbb említettem, egy szükség van arra a kapacitásra, arra a képességre, hogy az Európai Unió egységes hangon szólaljon fel, például a G20 csúcs találkozóján. Úgy gondolom, hogy ezek azok a lépések, amelyek az Európai Unió gazdasági kormányzása felé szükségesek, és ennek részét képezik a Görögországnak nyújtott hitelek is. Úgy gondolom, hogy az Európai Unió megfelelő irányba halad, megerősítette már ezt az irányt, és minden bizonyal az állam és kormányfők is jóvá hagyják a Görögországnak nyújtandó csomagot, amely, ahogyan azt a február 11 i nyilatkozatban is hallható volt, az európai pénzügyi stabilitásért szásíkra. Köszönöm, elnök úr! Dziękuję, panie ministrze. Köszönöm szépen. Az Európai Bizottság nevében Barroso úr kap szót. Tisztelt elnök úr, tisztelt miniszterek, e, tanács elnöke, tisztelt képviselők. Azt kérték, hogy tegyek egy nyilatkozatot e, ebben a házban a pénteki euróvezeti állam és e, kormányfő találkozóval. Először is részvétemet szeretném biz, nyilvánítani az aténi zavargások áldozatainak, illetve családjaiknak. Engedjék meg, hogy foglalkozzak Görögországnak nyújtandó pénzügyi támogatási csomaggal, és elmondjam véleményemet, hogy mit kellene csinálni annak, hogy elkerülhetőek legyenek az ilyen típusú válságok a jövőben. Ami Görögországot illeti, és a fiskális konszolidációt maguk a görög hatóságok elhatározták, ezt a közösen készítették elő a Nemzetközi Valuta Alappal, a Központi Jegybankkal, a bizottsággal, fontos az, hogy fenntartható legyen a gazdaság, és helyreálljon a bizalom. Ez fontos, ezért fontos, hogy elismerjük amit, azt az erőfeszítést, amit Papandreou miniszterelnök úr és kormánya tett. Nincsenek alternatívák ebben az esetben a bizottság és a központi bank azt javasolta, hogy egy koordinált európai mechanizmust aktiváljunk Görögország érdekében. Ez egy szolidaritási cselekedet volt, amilyen még korábban nem került sor a világon. Eldöntöttük, hogy ezzel segítjük Görögországot, hogy visszataláljon a gazdasági fejlődés útjára, és stabilizáljuk az, Európa, az euróövezetet. Az biztos, hogy a mechanizmusokat európai mechanizmus a bizottság alapvető munkát végzett ennek kialakításában, a végrehajtásában és a kezelésében is. A bizottság központi szerepet tölt be a továbbiakban is a csomag kondicionalitása vonatkozásában, illetve kezeli a bilaterális kölcsönjeit is a tagállamoknak. Már a múlt héten volt a tagállamoknak egy olyan kritikus tömege, amelyek kétoldalú kapcsolatok keretében által nyújtottak hitelt Görögországnak. 110 milliárd eurót adtak, és ez egy megfelelő válság, reagálás volt a görög válságra. Ezt az Euróvezet tagállamai és Görögország is megfelelően tudta kezelni. Mások is gond, foglalkoztak ezzel. Támogató véleményeket is kaptunk a G20-ak pénzügyminisztereitől sajnálatos módon nem minden piaci szereplő győzte még ez meg, hogy majd erre még később vissza fogok térni. Tisztelt képviselők, az ERO övezet állam és kormányfőinek pénteki ülésén azt fogjuk megvizsgálni, hogy mit kell tenni annak érdekében, hogy levonjuk a megfelelő tanulságokat az eseményekből. Először is van egy kiinduló pont, és végezetül mind a 27 tagállam együtt hozta meg a döntést az euróvezet tagállamai, de a többi tagállam is részt vett ebben a döntésben. És hadd mondjam el, hogy a 27-ekkel folytatott vita és egyetértés egy erőt jelent egy közös fellépését jelenti a 27-eknek, amihez hasonlító nincsen a világon, és ez a lehető legjobb alap a közös jövőnk számára. Két fő tendenciát látok, és két fő ö, akció lehetőséget. Először is a ö, gazdasági irányításnak, a stabilitás növekedési paktumnak a megvizsgálatát, illetve a piaci reformokat. A bizottság nagyon keményen dolgozott a gazdasági kormányzáson, és azon, hogy hogyan tudjuk ezt majd megvalósítani. Három építőkockát kell figyelembe venni. Először is a felelősség kérdése. Meg kell erősíteni a felelősséget és a tagállamoknak a megfelelését, a kikényszerítését a korrektív eszközöknek, Örömmel mondhatom, hogy azok, akik korábban megkérdőjelezték, vagy javasolták a gyengítését a stabilitási paktumnak, azok most elismerik, hogy szükség van a szigorúbb szabályokra, és még, még inkább ezek szigorú betartására. A második dolog a függetlenség kérdése. Úgy gondolom, hogy a válság egyértelműen megmutatja, hogy mérleget, egyensúlyi helyzetet kell kialakítani a tagállamok között, különösen az euróövezetben során. Figyelembe kell venni a különbségeket és az erőket, mert ezekből adódnak az egyensúly hiányok. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy valamely ország kevésbé versenyképes. Valamennyien versenyzünk, de a világpiacon versenyzünk. Arra van szükség, hogy egységes közös versenyképességünket növeljük úgy, hogy egymást erősítsük ezzel fontos megnézni, hogy milyen egyéb okai vannak az hiánynak. Fokozott felügyeletet javasolunk, és fokozott gazdaságpolitika koordinációt. Amikor a tagállamok ezekkel foglalkoznak, örömmel látom, a koherencia kérdése fel kell tenni magunknak a kérdését, hogy a fiskális szabályaink eh, megfelelőek-e, kielégítőek-e. Egy állandó mechanizmusa van szükség, ami lehetővé teszi az ilyen helyzetek megfelelő kezelését. Font, jobb az, hogyha a, jobb félni, mint megijedni eh, és eh, számítok önökre, hogy önök ezeket a reformokat megfelelően kialakítják és támogatják. Az európai integráció szempontjából Fontos az, hogyha nem e, tesszük Európát erősebbé, akkor lemaradunk. Nem e, lehet állóvízben e, maradni. Nagyon speciális időket élünk jelenleg Európában a szolidaritásunk, a felelősségünk ma próbára tétetik, tagállamunk részé, tagállamok részéről, és együtt kell, hogy megragadjuk a lehetőségeket. Nem csak azért, hogy egy, segítsünk egymásnak, hanem azért is, hogy a felelősségünket is bizonyítsuk a közös európai projekt irányába. Ezek a reformok ö, soha nem látott erőfeszítések nyomán kerülnek megvalósításra. Vitathatatlan, hogy egyes tagállamokban a deficitet és az eladósodást korrigálni kell, méghozzá gyorsabban, mint ahogy ezt gondoltuk a válság előtt. De azt is ki kell mondani, hogy nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy a 2009-es költségvetési leromlás az automatikus stabilizálók hiányának tudható be, és ez okozta ez ott egy olyan pénzügyi válságnak a következménye, ami nem Európából indult ki, hanem a a világ különböző részein gyakorolt kilábalási politikák következménye. Ezeket kellett korrigálni. És többen hoztak különböző reformokat, például a nyugdíjrendszerek vonatkozásában. A kormányok ezeket meghozták, de erre kell, hogy reagáljanak a pénzügyi piacok szerepelői. Ezért fontos, hogy megfelelő, megbízható pénzügyi szektor ágazat működjön fontos arra, arra is gondolni, hogy a piaci pszichológia is nagyon fontos. A pénzügyi válság a rövid lejáratú hitelekből és a felelőtlenségből született most stabil és pénzügyi piacra, szolgáltatásokra van szükségünk, a jövőbeni stabilitás és a 2020-as elképzelések megvalósításához. Ez valamennyi piaci szereplőre vonatkozik. Fontosak a piaci reformok, és számítok a házra, hogy ebben segíteni fognak az európai intézmények, lépnek, fellépnek, és együtt a parlament, a tanács és a bizottság Prioritásokat fogalmaztunk meg a kockázat kezelésére. Innovatív, megbízható piacokat biztosítani kívánjuk, hogy a bankoknak legyen megfelelő saját tőkéjük, hogy kockázataikat fedezni tudják. Az elkövetkezendő hetekben be kell fejeznünk a már kialakulóban lévő reformokat. Hogy két héttel ezelőtt is mondtam, gyors áttörést várok a, ezen a területen Fontos, hogy megfelelő európai felülvizsgálati ellenőrzési megoldásokat találjunk. Ez is hamarosan el fogja kezdeni munkáját 2011 elején. De nem papírtigrisekről van itten szó, hanem megosztott felelősségünk van, és mindenkinek el kell végezni a saját munkáját valódi megoldásokat kell a, sürgősségi ügyek kezelésére, európai szabályokat, nem csak nemzeti szabályokat kell hoznunk, és a vitákat pedig a nemzeti felügyelők segítségével kell megoldani. Ez ambiciózus. További javaslatok is vannak már megfogalmazás alatt. Meg kell erősíteni az intézkedéseket a piaci visszaélések a tőke, a bankok tőkéjének ennek is megfelelően kell szabályozni. Az elmúlt három hónapban paradox módon a helyzet a tőkepiacon új aggodalmakat vetett fel. A bizottság már dolgozik azon, hogy hogyan lehet növelni a piacon az átláthatóságot és a biztonságot. Először is szabályozni, szabályosítani kell az eljárásokat, a központi clearing számolásokat és így tovább azt is vizsgáljuk, hogy további intézkedésekre szükség van-e a másodlagos piacok esetében. Megint csak nagyon fontos beszélni a hitelminősítő intézmények szerepéről. Ezek befolyásolják a pénzügyi piacokat, de túlzottan ciklikusak ezek a minősítések, és nagyon függnek a pénzügyi piac hangulatától, és nem a valóságtól. Ez lehet pessimista vagy túlzottan optimista. A minősítő intézetek befolyásolják ugyanakkor a piacokat, és egymásra visszahatnak a, ö, fontos ezért, hogy átfogó legyen az elemzésük és megbízható. Ezért új szabályokat kell alakítani ezen minősítő intézetek számára is. Az elkövetkezendő hónapok feladata lesz ez. Biztosítani kell, hogy átláthatóban dolgozzanak a hitelminősítő intézetek és módszereiket is publikálják meg kell erősíteni ezeknek az európai szereplőknek a szerepét, és a jövő értékpapírpiac és felügyelet szerepét is jobban meg kell határozni. El kell gondolkodni azon, hogy milyen további eszközökre van szükség azért, hogy megfelelő minősítést kapjanak az adósság minősítések és ezt tesszük mi is, de másokat is erre ösztönzünk. Biztosítani kell, hogy a piaci szóval az ne legyen spekuláció tere. A szabad piac az a sikeres gazdaságot hivatott szolgálni, de megfelelő szabályokkal és a szabályok betartásával. És ha szükséges, akkor szigorítani kell a szabályokat a piacnak objektív, megbízható elemzésekre kell, hogy tudjon támaszkodni. Éppen ezekről van szó. Itt egy pénzügyi szolgáltatásról van szó, és nem szabad, hogy a pénzügyi piac elszabad, elszakadjon a gazdaságtól. A pénzügyi piacok továbbra is működnek, mert a demokratikus intézmények és a szabályozó hatóságok és az adófizetők a válságban stabilizálták a piacokat. Éppen ezért a jövőben kell úgy fellépnünk, hogy a pénteki Eurogroupnak az üzenete világos legyen, és világos lesz, meg fogjuk tenni azt, amit szükséges valamennyi fronton. Köszönöm figyelmet! Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu komisji. E- Köszönöm szépen. Köszönöm a biztos úrnak, a bizottság elnökének ezt a hozzászólását. és mi is csatlakozunk részvétben azon eseményekhez, amelyekre sor került ma Görögországban, és remélhetőleg ez a görög holdpont, ez a helyzet hamarosan megoldódik, méghozzá úgy, hogy az mindannyiunk hasznára váljék. Most pedig a frakciók nevében szeretném meghallgatni, szeretném meghallgatni először a néppárt hozzászólását Józseftól következik. Köszönöm, elnök úr, tisztelt kollégáim. Európában különösen nehéz időket élünk súlyos görög válsággal és annak következményeivel együtt eh, az állampolgárokra súlyosan hat tragikus, drámai helyzet van Görögországban, a deficit pedig egyre növekszik minden egyes tagállamban. Az európai válasz nem mindig olyan teljes, amennyit várnánk tőle, de valahol mégiscsak megvan az érdeme abban, hogy van válaszunk. Eljött az idő az európaiak számára, hogy a tanúságokat levonják, és méreható európai kormányzási reformokat hajtsanak végre annak érdekében, hogy a tagállamaink ne egyedül döntsenek végre, anélkül, hogy a partnereikkel konzultálnának, pedig a partnereikkel közös pénzt és közös értékeket osztanak meg. Egy közös sors, amiénk a költségvetési, fiskális és szociális prioritások szintjén, és olyan reformokról van szó, amelyeknek mentalitása olyan kell, hogy legyen, amelyben a mi kollégiumaink, minisztériumaink, minisztereink ne rendszeresen úgy döntsenek, hogy nem veszik figyelembe az európai döntéseket, holott ők vettek részt ezen döntések meghozatásában hivatalában. Lehetőség van arra még sokáig, hogy a szolidaritást kérjük a partnereinktől akkor, amikor nehézségeket, nehézségekkel küzdünk, és ignoráljuk mindezt, amikor a dolgok rendben vannak. Még mindig lehetőség van arra a jövőben is, hogy alapvető segítséget kérjünk a partnereinktől, anélkül, hogy szavatoljuk a teljes átláthatóságot a, a bérszám adáskor. Nem is lehet azon csodálkozni, hogy kérdések hosszasan felvetődnek, amikor felkérjük a népek közötti szolidaritást, holott vannak olyan országok, ahol 35 órás a munkahét, 60 éves koruk előtt nyugdíjba mennek az emberek, másod pedig 48 órás a munkahét, és 67 évesen mennek nyugdíjba az emberek. Nem gondolom, hogy erre lehetőség van. Sőt, én ellentétben ezzel az azt gondolom, hogy eljött az ideje annak, hogy valós kérdéseket és valós válaszokat adjunk. Nem nemzeti szinten, hanem leginkább európai sikon kell meghozni ezen válaszokat. Nem demagóg adandók válaszokról van szó, hanem felelősségteljes és értelmes válaszokról van szó. A válaszokat meg kell adnunk, habozás nélkül mindjárt, mert ha nem teszünk így, akkor bizony még gyorsabban, mint gondolnánk, ezen válaszok szembe kerülnek velünk majd. Igenis, az állampolgárok azt fogják nekünk mondani, hogy nem voltunk elég gyorsak, nem mondtuk meg az igazságot, és még fájdalmasabb döntések következményeit kell majd elviselniük polgárainknak, mint ma. Igen, expliciten kell gazdasági, szociális és fiskális Európáért kiáltanunk. Igen, és ehhez konkrét intézkedésekre van szükség a kormányaink szintjén, akár jobb, akár baloldali kormányokról legyen szó. Vajon a tanács meghallja ezt az üzenetet? Képesek leszünk-e majd ö, megfelelő módon Guy Verhofstadt felé is fordulok most ezen kérdéseinket eljuttatni? A tanácsban úgy gondolja, hogy egy asztal közül, körül meg tudjuk, vitázni, meg tudjuk vitatni ezt a kérdést. Remélem a bizottság képviselő is meghallgat. Nagyon remélem. Kedves José Manuel, nagyon remélem, hogy így lesz. Kérem a szerződések őreként öntől, hogy a döntéseket valóban a tagállamok hajtsák végre. Azt állapítom meg a szolgáltatási irányelvvel kapcsolatban, hogy ez nincs még így. Igenis, a növekedésben már nem rejthetjük vék alá, hogy szükségünk van mindehez. Nem vagyok utópista, hölgyeim és uraim, naív sem vagyok, de úgy vélem, hogy Európában eljött az igazság ideje. És azt javaslom, hogy ezen kihívásokat bátran ragadjuk, ragadjuk meg, felelősségteljesen ragadjuk meg, úgy, ahogy 60, ez, 60 évvel ezelőtt akár Schumann, Gaspenauer, Adenauer tették meg, Európa atyaiként bátrak voltak, vizionáriusok voltak, és igen, az ő példájukat kell követnünk. Nekik nem kellett várniuk, nem kellett referendumot szervezni, egyszerűen megragadták bátran az alapvető kérdéseket, és feltették azokat, meg is válaszoltak rájuk. A jelenlegi válság lehet, hogy áldásos lesz ránk, hogyha bátrak vagyunk, megfelelő intézkedéseket hozunk. Igen, de ha nem, súlyos lehet, hogyha reformok mellett, a szükséges reformok mellett elmegyünk egyre sürgősebben szociális és gazdasági kormányzásra, fiskális adaptációra van szükségünk. Ezen túlmenően figyelnünk kell arra is, hogy nehogy ö, olyan űr keletkezzen, ö, mesterséges űr a, a gazdagok és szegények között, amely ö, a szolidaritást mellőzné. A 27-eknek szolidárisnak kell lenni. A tanács elnökét kérem én most. Kérem, nézzen szembe Európa kihívásaival. Tanulmányozza, hogy mi történik velünk, hogyha holnap Francia Francia és más országok ugyanúgy begyűrűzött válsággal küzdenek, mint Görögország ma. Mit tehetünk mi az európai polgárokért? Köszönöm a figyelmüket. Minnyájunknak ez a felelősségünk és az idő süreg, sürget. Köszönöm. Köszönöm szépen. Feljegyeztem, hogy egy kollégánk Veri Medlének kért szót, a kékkártyás eljárás értelmében nincs, nem jelentkezett, nincs rajta, tehát a felszólalók listáján Beri Medina itt van, tehát néhány percen belül majd megadnám a szót neki, addig is a türelmét kérném. Most pedig a szocialisták és demokraták nevében Badia Kucset asszony a szó. Köszönöm szépen, elnök úr! Engedje meg, hogy mindenek előtt a Szocialisták és Demokraták frakciójának nevében kifejezzem teljes szolidaritásunkat a görög kormányjal a halál esetekért. És azt is szeretnénk, hogy visszatérjen a nyugalom, szeretnénk szolidaritásunkat kifejezni, hiszen nagyon komoly erőfeszítéseket kell tenniük, és nagyon komoly próbák előtt állnak. Mindenek előtt Jorgos Papandreou miniszterelnök felé szólnék, és azt kérném, hogy bátor legyen a továbbiakban is, és törekedjen az ország jövőjének megmentésére, hiszen az elkövetkező hónapok és évek során az Európai Unió arra számítunk, hogy nyomon kövesse, nyomon kísérje a szükséges változásokat, reformokat. Az Európai Unió részt kell, hogy vegyen ebben a reformban, hiszen az átalakulási folyamat sikere a közös siker. Mindannyiunk közös sikere kell, hogy legyen az egységes európáé, és közös a sorsunk is. Éppen ezért gondoskodnunk kell arról, hogy az európai eszközök, fiskális eszközök, ezeket sikerüljön mozgósítani, hogy megadhassuk a kellő támogatást és segítséget az országnak ebben a nehéz szakaszban. A görög válságon túl azt hiszem, hogy levonhatjuk azt a következtetést, hogy az elmúlt hetek nagyon is tanulságosak voltak. Le kell levonjuk a tanulságunkat, hogy a fiskális és gazdasági kormányzást erősítsük. Itt nem csak monetáris Európáról, hanem valóban gazdasági Európáról kell, hogy szó legyen. Ami Jacques Delors idejében elképzelhetetlen volt, ez ma elkerülhetetlenné vált. És éppen ezért a helyzet magaslatán kell, hogy álljunk, hogy megfeleljünk a kihívásoknak, hogy a célokat elérjük, ezek ugye nagyra törő célok, először is meg kell tanulnunk együtt dolgozni. A stabilitási és növekedési paktum volt az egyik olyan aspektus, amely jelezte, hogy mennyire szükséges szükséges a gazdasági politikáinkat koordinálni. A gazdasági politikák koordinálása aktív és hatékony kell, hogy legyen, és a növekedés, a fenntartható és erős növekedés felé kell, hogy orientálódjon, és munkahelyeket kell, hogy biztosítson. Azt várjuk, hogy az Európai Bizottság merész javaslatokkal álljon elő ebben a tekintetben, és nem egyfajta elnyomó logikát kövessen, hanem az erős pontokra kell, hogy építsünk. Kérném Baroz úr, hogy értse meg azt, hogy mennyire sürgős az, hogy a bizottság eleget tegyen a tőle elvárt szerepnek. Másfelől pedig fel kell, hogy vértezzük magunkat a szükséges mechanizmusokkal is. Itt az ideje annak, hogy a bizottság jóvá hagyja a stabilitási pénzügyi mechanizmust, amelyet márciusban már jóvá hagytak az Európai Szocialista Párt vezetői. El kell ítélnünk egyes pénzügyi szereplők agresszív magatartását, ugyanakkor azt is meg kell értsük, hogy létrehoztunk egy olyan monetáris rendszert, amely a válság idején nem kielégítő, nem elegendő. Új szolidaritási koncepcióra van szükség Európában. Vagy együtt lépünk előre, vagy pedig el kell fogadnunk azt, hogy a nemzeti egoizmusok előtt fejet hajtunk, de nem te mondhatjuk egyidejűleg azt, hogy szeretnénk együtt haladni, ugyanakkor mindenki saját szakállára cselekszik. A jelenlegi válság egy tűzpróba, és fel kell mérni ennek a horderejét. A pénzügyi szféra az, elmúlt, az elkövetkező hetek és hónapok szempontjából nagyon fontos lesz. Az Európai Parlamentnek fontos kérdésekben kell döntenie, mint például a hedgefundok, és egyéb kérdések. Ezért kérném az intézményeket, hogy támogassanak bennünket ezen megközelítés során, hogy Európa minél hamarabb egy, egy szilárd felügyeleti rendszert hozzon létre. Ezáltal létrejöhet egy a pénzügyi tranzakciókra kivetett adó is. Fontos ugyanis, hogy a pénzügyi intézmények részt vegyenek ebben a folyamatban. Görögország jövője pedig nagymértékben attól függ, hogy szomszédai, vagyis mi mennyire vagyunk képesek növekedni, hiszen mi vagyunk a fő gazdasági partnerei. Ha nem tudunk megküzdeni a kihívásokkal, amelyek a 2020-as stratégiában szerepelnek, ha nem tudunk választ adni a közös politikai napirendünkön szereplő kérdésekre, hogyha lassú a növekedés és nem rendelkezik kellő esélyekkel, akkor nem tudunk védekezni a jövő esetleges támadásaival szemben. Tehát a kontinens jövője forog kockán. A mi szolidaritásunk és határozottságunk ez az, amitől Európa jövője is függ. Köszönöm. Köszönöm szépen hozzászólását. most pedig Guy Verhofstadt úrnak adom meg a szót az ALDE elnökének. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is engedje meg, hogy elmondjam. Remélem valamennyi kollégámmal úgy gondolom, és a bizottság elnökével együtt, hogy a mechanizmus, amelyet kialakítottunk, működőképes lesz és működni fog. Nem azért, mert kezdettől fogva én bíráltam a mechanizmust és a bilaterális megoldást. Ez nem jelenti azt, hogy nem remélem azt, hogy működni fog a rendszer, és hogy le fogja állítani az euró ellenes spekulációt. Mert valójában az euró elleni spekuláció folyik, az euró elleni támadás, nem pedig kizárólag Görögország elleni támadásról van szó, ahol az államháztartási helyzet rossz rossz. Ennél sokkal súlyosabb dologról van szó. Ezért remélem, hogyha ez a mechanizmus formalizálódik hetedikén, akkor ennek meg lesz majd a maga hatása. Egyszerűen azért, mert nincsen más eszközünk. Nincs más eszközünk. Tehát ennek egyszerűen működnie kell, támogatnunk kell ezt a mechanizmust. És ez a második dolog, azt is látni kell világosan, hogy a közeljövőben nem lesz arra lehetőség, hogy minden egyes esetben egy ilyen mechanizmust alkalmazunk, hanem ennél sokkal gyorsabban alkalmazható strukturális mechanizmusra van szükség. Talán nem az elkövetkezendő hónapokra, de az elkövetkezendő évekre, mert biztos, hogy lesznek még hasonló helyzetek. És hogyha azt akarjuk, hogy legyen egy megfelelő strukturális mechanizmusunk a jövőre, akkor figyelembe kell venni azt, hogy mi történt az elmúlt öt hónapban. Le kell vonni a következtetéseket. Öt hónap kellett, három hónap kellett, hogy az elvi döntés megszülessen, és két hónap kellett ahhoz, hogy a feltételeket eldöntsük. És miért? Azért, mert kormányközi rendszerről van szó. És még egyszer mondom, úgy gondolom, hogy az első tanulság ebből a jövőre nézve, hogy a, követni kell a bizottságot a közösségi megkövetése, mert a bizottság javasolta, hogy európai hitel e, kerüljön biztosításra, amit azonnal el lehetett volna dönteni december-januárban, és ami már ma gyakorolhatná hatását, és leállíthatta volna az euró ellenes spekulációt. Tehát nagyon remélem, hogy hetedikén az első döntés és az első következtetés az elmúlt öt hónap szempontból az lesz, hogy egyrészt reméljük, hogy ez működik, de a jövőben azt fogjuk kérni a bizottságtól, hogy jöjjön egy javaslattal egy közösségi hitelre, ami azonnal leállíthatja a spekulációt az euró ellen. Mert az egész kredibilitása, az Európai Unió likviditása áll egy ilyen ö, javaslat mögött. Nem ugyanez a helyzet egy kormányközi ö, helyzet esetében. 16 kormánynak kell igent mondani, esetleg 16 parlamentnek, de már egyébként megpróbált, elkezdték a javaslatokat tenni, és a második tanulság, hogy strukturális reformokra van szükség. Tehát kell egy megelőző fejezetre van szükség a stabilitási paktumban. Egy európai valuta alapra van szükség, ami egy olyan mechanizmus, ami azonnal bevethető. Harmadik dolog pedig, hogy kell egy 2020-as stratégia, ami viszont sokkal erősebb kell, hogy legyen, mint amivel jelenleg rendelkezünk papíron. És végezetül valami kell, a minősítő intézetekre is, azzal együtt, ugye ez egy kicsit olyan, mint a meteorológiai előrejelzés, hogyha ne, kicsit lazák, akkor azt akarjuk, hogy legyenek szigorúbbak, ha szigorúbbak, akkor azt akarjuk, hogy legyenek engedékenyebbek, de mindenképpen európai szinti kezdeményezés mindenképpen jó ötlet, ezt meg kell vizsgálni. Végezetül, tisztelt elnök úr, utolsó pont. Az európai, a spanyol elnökségnek a feladata, hogy ezt létre kell hozni. Nem, nem mi vagyunk a e, hibásak. A tanács, a tanács javasolta meg a bizottságnak, változtatta meg a bizottságnak a javaslatát. Voltak olyan javaslatok, amiket én ugye még bíráltam is, de mégis sokkal messzebb mentek, mint amit a tanács elvégzett. És most a bizottságnak a munkáját ismételjük meg. Én nekem van egy javaslatom. Ha azt akarják, hogy a pénzügyi felülvizsgálat alkalmazásra kerüljön egy egy hónapon belül, azonnal fogadják el a tanácsban, az ecofin együtt azokat a módosításokat, amiket a parlament fog tenni az elkövetkezendő napokban. Ez gyorsan meg lesz, és már is kezdhetik a pénzügyi felügyeletet. És gondolom, remélem, hogy ezt el tudja mondani ecofin beli kollégáinak, akik semmi más nem tettek, mint egy olyan rendszert kerestek, hogy hogyan lehet kibújni. Ez volt. Zieloni, Wolne Przymierze Europejskie. Pan przewodniczący Daniel... Köszönöm, szépen. Kondbendit úr a zöldek nevében. Elnök úr, kedves kollégáim! Én ott venném föl a szálat, ahol Givers Hoftat e, befejezte. Magától értetődik, hogy négy hónapon keresztül csak próbáltunk eszmét cserélni, aztán pedig a felelősséget a, a nem, nem találjuk meg. Merkel asszony, aztán Szárkozi elnök, mindenki egymásra dobálja valahol úgymond a felelősséget, de hát ezt rögtön meg kellett volna tennünk. Második gondolatom, valamit meg kell értenünk. A Papandreou kormánynak mit kell tennie? Egyszerűen lehetetlen, szinte lehetetlen dolgot várunk el tőlük. Az ECOFIN-tól, a kormányok vezetőitől kérem, gondolják át, hogy ők otthon saját maguknál nem képesek reformokat felállítani. Franciaország a nyugdíjreformot mennyi idő alatt fogja megtenni? Németország ugyanezt hogyan fogja megtenni? És most Papandreútól azt várjuk, hogy három hónap alatt alapjaiban rengesse meg a dolgokat. Mindnyáján önök őrültek. Azt kell, hogy mondjam, őrültek, mert Görögországtól Papandreútól nem kérhetjük azt, hogy valahol időt ö, ö, töltsön azzal, hogy konszenzust alakítson ki. Egyszerűen Görögországban az állammal nem azonosul a nép. Mindenki önmagáért felel. Itt ö, évtizedek óta korrupt gyakorlat van, bevett gyakorlat, valahol a kohézióra viszont szükség van. Ezt nem lehet csak úgy kimondani egy dekrétumban, hogy most már koherensek leszünk. Hogy fogjuk ezt megtenni? Aztán elmegyünk Portugáliába, majd a problémát megoldjuk. Barozó úr is tudja, mert ő így vesztette el a választásokat. Persze ő soha nem választott el az, a választás, vesztette el az a választásokat, ugye? Mit akarok ezzel mondani? Azt, hogy igenis felelősségteljesen kell eljárnunk. És nem kérhetjük a lehetetlent. Nekem az a benyomásom, né, valamikor azt mondtuk, I want my money back, kérem a pénzem vissza. Most a kormánynál azt érzem, hogy I want to make money on the back of the Greece, tehát valahol hogy pénzt akarok a görögök kárára a zsebembe tenni. Valahol mi 1-2 százalékosan felvett hitelt továbbítunk 5-6 százalékos kamatlábbal a görögök felé. Ez lehetetlen. Európának mindenképpen kell intézkedéseket a Valóban Giver Hofstadtnak igaza van, hogy európai monetáris alapra van szükség, és igenis hitelminősítő intézetre fel, fel kell állítani. Nekünk itt, kedves kollégáim, van lehetőségünk, hogy a szerződéseket megváltoztassuk, és ilyen, ilyen kezdeményezést foganatosítsunk. Mi legyünk a kezdeményezésnek a foganatosítói, no, tőlünk induljon ki az a kezdeményezés, hogy végre legyen egy olyan európai monetáris alap, amely képes lesz az ilyen spekulációknak véget vetni. Yes, we can, let's do it. Igen, képesek vagyunk rá, tegyük ezt meg. Most a görög helyzetet hogyan lehet irányítani? Kérem a bizottságot, hogy a foglalkoztatási főigazgatóságot is vonja be a munkába. Annak érdekében, hogy a görögországi intézkedések intézkedéseket támogassa. Kérem a tanácstól, hogy az IMF-nek mondja meg, hogy az ILO-t is vonja be a görögországi helyzet irányításába, ugyanis ott emberekről van szó, munkahelyek vesznek el, ott munkavállalók sorsai dőlnek el, nem csak a pénzügyeknek kell diktálnia a menetet, hanem az ILO-nak, a, a foglalkoztatási főigazgatóságnak, hogy nehogy az őrületbe torkoljon mindaz, ami volt, hiszen régen csak a pénzügyekről döntöttünk, és látjuk, hová kerültünk. Az utolsó pontomhoz értem, lehetőségünk van arra, hogy az, az egyszerű módon támogassuk a görög költségvetést. Az Európai Uniónak támogatnia kell a lefegyverkezést a régióban. Egy olyan politikai kezdeményezés ez, amely görög-török módon a lefegyverkezést támogatja. Olyan politikai kezdeményezésről van szó, hogy nem az orosz, hanem a török csapatok végre kivonják az erőjéket eh, Ciprusról. Itt lefegyverkezésről van szó. Valahol hipok hipokriták vagyunk. Igenis, miért? Az elmúlt hónapokban Franciaország hat hadihajót két és fél milliárdért több helikoptert 400 millióján, egy Rafált 100 millióért eh, eladott eh, Görögországnak. Nem tudom, hogy 10-20 vagy 30 Rafálról van ez szó, de majdnem 3 milliárd euróról van szó. Németország 6 ö, eh, tengeralattjárót adott el az elmúlt hónapokban Görögországnak 1 milliárd euróért. Hát valahol teljesen hipokriták, álszentek vagyunk. Képesek vagyunk eladni a saját fegyvereinket egy eladósodott országnak? Igenis, azt kép kérem, hogy a parlamentben és a tanácsban egy jelentés készüljön az európai fegyverkereskedelemről a török-görög felek felé. Az elmúlt években igenis átláthatóan kell eljárnunk, át kell látnunk a helyzetet. Hogyha felelősen járnánk el, azt csak úgy tehetjük, hogyha biztosítjuk a területi integritást a görögök számára. Görög ország 100 ezer katonával rendelkezik. Németországnak 200 ezre van. Ez egyszerűen aberráns helyzet. 11 milliós országnak 100 millió, bocsánat, 100 ezer katonája van. Valahol hatékonyabb lenne a leszerelés, mint hogyha valakinek, aki 1000 eurót keres havonta, annak csökkentjük a bérét. Ezt kérem a bizottságtól, legyen igazságot. Köszönöm szépen. Most pedig a konzervatívok és a reformisták nevében Epping úr. Köszönöm szépen. született forradalom ellenesként kevesebb lendülettel fogok beszélni, de valószínűleg megérthetik azt, hogy miért volt 68 egy siker. Én annak idején ezt a tévében is nyomon követtem. Osztom mindazon aggályokat, amelyek most történnek Európában. A nyugdíjasok helyzete hogy alakul? Ez egy jogos kérdés. Óriási horderejű ez a csomag, óriási összegről van itt szó, 35 milliárd, 60 milliárd, most 110 milliárdnál tartunk, ez egy óriási összeg, és a takarékossági csomag is óriási érték. Ugyanakkor nem feledkezhetünk meg arról, hogy Görögország eddig részletre élt. És a kérdés valóban az, hogy Görögország képes lesz-e kimenteni magát ebből a helyzetből, hiszen lázongások vannak most, tüntetések, ez pedig nem csak egy görög probléma, hanem ez egy európai probléma, tehát ez mindannyiunk problémája. Atén problémája, kombenditúr, ez nem csak a görögöket, hanem hollandokat, flamandokat, németeket is érinti. Mindig fennáll annak a veszélye, hogy átterjed ez a tűz más helyzet, más országokra. Lehet, hogy az euróövezetből kellett volna kidobni az országot, nem tettük meg, most számítunk arra, hogy megoldjon a megoldódjon a probléma. A stabilitási és növekedési paktumot át kell dolgoznunk, mert úgy tűnik, hogy sem a stabilitásról nem gondolkozik, sem a növekedést nem szavatolja. Az Európai Bizottság pedig bátrabb kell, hogy legyen. Be kell tartani a szabályokat, erre nem került sor az utóbbi években. De én úgy gondolom, hogy egy kilépési eljárást is eh, kilátásba kell helyezni egy olyan ország számára, amely nem tartja be az euróvezeti szabályokat. Van ugyan egy kilépési eljárás az Európai Unióból, de nem az euróövezetből. Márpedig ez kell, hogy létrejöjjön, hogy megoldjunk ilyen helyzeteket. Most tulajdonképpen miért szerepel az, hogy ki lehet lépni az Európai Unióból. Ez miért szerepel a Lisszaboni szerződésben, de az euróvezetből nem lehet kilépni még akkor is, hogyha megsérti valaki a szabályokat. Hát látjuk, hogy ez az egyre szorosabb unió most hova halad. A növekedés egyre csekélyebb mértékű, tehát ennek az egyre inkább összenövő uniónak a túlszaivá váltunk, és ezzel az európai polgárok is túlszokká váltak, és egyre nagyobb aggályokkal szembesülnek. Köszönöm szépen a GUE nevében. Biszki elnöki a szó. Elnök úr, tisztelt kollégák! Természetesen segíteni kell Görögországnak. De az úgynevezett mentési akciónak azért vannak abszurd vonásai is. Például Franciaország és Németország nagy hatalma által nagyon drágává vált ez a mentési akció. A pénzügyi piacok évek óta egyre inkább mentesültek a szabályozásoktól, most pedig azt láthatjuk, hogy mindez egyre több pénzbe kerül. És kik azok, akik megfizetik a politikusok hibáit? Hát a polgárok, a munkavállalók, nem a bankok. Nem a bankokat vonjuk felelősségre, hanem megint ismételten az adófizetők fizetik meg ezt, méghozzá a saját pénzükből. Megint a munkavállalók húzzák a rövidebbet a nemzetközi valuta alap beavatkozásával még a demokratikus döntéshozatali folyamat látszatát is megvonjuk. Például amikor a mexikói öbölben az olajszennyezés esetében ugye a szennyező fizet elvét alkalmazunk, ezt pedig helyesnek tartom. Amikor azonban pénzről vagy aranyról van szó, akkor ebben az esetben az illető kell, hogy megfizesse, az okozó kell, hogy megfizesse a kárt de Németországban legalábbis a bankoknak még csak az adósságokat sem kell visszafizetniük a kapott kölcsönöket, a kapott összegeket, amelyekkel, amely összegekkel nagy boldogan spekulálnak az euró ellen. Ezt tették, és még ma is spekulálnak, holott hosszú ideje erről beszélünk már. És a javaslatok, hogy mit lehetne megtenni, hát ez itt van terítéken. Például ugye a hitelekkel kapcsolatos döntések szükségesek, egy tranzakciós adót be lehetne vezetni. A pénzügyi ágazatban a bónuszokra kivetett díjak, tehát javaslatok vannak bőven előttünk. De természetesen Görögországnak is van házi feladata, mint ahogyan az Európai Unió egyéb országainak, Görögországnak is adót kellene kivetnie a vagyonra, a gazdagságra, meg kellene küzdenie a korrupcióval szemben, és a hadi költekezését vissza kellene szorítania. Erről ugye Kommendit úr beszélt, úgyhogy nem szeretném megismételni, csak csatlakozom az általa elmondottakhoz. Megértem azon embereket, akik Aténban kivonulnak az utcára és tiltakoznak. Amit nem tudok megérteni, az az erőszak. És csatlakozom mindazokhoz, akik kifejezték részvétüket az áldozatokért. Az, áldozat, az erőszakkal mindig az ellenkezőjét érjük el annak, amire a tiltakozók, a békésen tiltakozók törekszenek, tehát nem szabad erőszakot alkalmazni. Köszönöm szépen. A szabaddemokraták részéről Szávrakosz úr következik. Tisztelt elnök úr! Próbálkozunk azzal, hogy a számok jobbak nézzenek ki, de hogyha jól néznek ki a számok, akkor általában az emberek szenvednek. Tehát középtávon mindkettőt figyelembe kell venni, a számokat is és az embereket is. Ez a magatartás egy kicsit ortodox és azt eredményezte, hogy három haláleset következett be Aténba a mai napon. Dolgozók, akik részt vettek egy tüntetésen, ahol más dolgozók is tüntettek és e mindez történt egy válság kapcsán, ami az, óceán, az Atlanti óceán túlpartjáról indult ki, és amely egy olyan helyzetet idézett elő, amiben minden tiszteletet és bizalmat elveszítettünk a politika iránt, a politika világa iránt. 300 görög parlamenti képviselő van, vannak emberek, akik azt követelik, hogy akasszák fel őket. Ugyanez történik a politika vonatkozásában is. Vannak ilyen típusú tüntetések az Európai Unió más államaiban is. És nagyon jól tudjuk, hogy szeretnénk megőrizni a demokráciát. Nincs időm arra, hogy ezt jobban kifejtsem de mindenképpen azt kell mondjam, hogy a vezetőknek holnaptól mobilizálni kell magukat, gyorsabban kell reagálniuk, és egy állandó eszköztárat kell kialakítaniuk, nem csak egy-egy országra, mert az az állam, amelyik most problémákat jelent, az csak a jéghegy csúcsa. Legalább annyi probléma van az euróövezeten belül, mint kívül, és ezek az elkövetkezendő hónapokban felszínre fognak kerülni. Köszönöm szépen, nem akartam félbeszakítani, mert hogy ön görög, és a hozzászólása figyelemre mérlet volt. Madlener úr következik a függetlenek nevében egy perc. Köszönöm szépen. Szeretnék most Verhofstadt és Schulz úrhoz, valamint a szocialista frakcióhoz fordulni, mert az ő problémájukról van szó, a szolidaritásnak ugyanis szükséges, sem meg kell valósulnia, de Görögország nettó hazonélvezője az Európai Uniós támogatásoknak, és most azt mondhatjuk, hogy éveken keresztül becsapott minket Görögország. Azt akarja, hogy az Európai Unió bővüljön, és igazából ne kritizáljuk az ilyen fellépéseket, és Spanyolország lesz a következő a sorban. Az elmúlt 15 évben két millió illegális bevándorlót legalizáltak. Óriási a, a munkanélküliség Spanyolországban, ugyanolyan a probléma, mint Portugáliában, és a szocialisták európai pénzeken támogattak szocialista kormányokat, ilyen kormányokat adókat. Most pedig nekünk, az adófizetőknek kell a zsebünkbe nyúlnunk. Szégyeljék el magukat ezért. Azt mondják, hogy szigorúnak kell lennünk. Erő, nagy erőfeszítéseket kell tennünk. Mindenkinek, de hogyha az európai övezetben nem képesek a görögökben lenni, vagy a spanyolok, vagy a, a portugálok, hát akkor hagyják el az euróvezetet. A szocialista kormányok, amelyek gyengén teljesítettek, az a szocialisták hibája. Még egyszer ismétem, Portugália, Spanyolország, Görögország, spanyol kormány vezette államok, és valahol csak profitáltak az EU-ból, nem tettek érte semmit. Köszönöm szépen. Ügyrendi kérdés. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnézést kérek, hogy szót kértem, de Én is görög vagyok, mint Szalafrakosz úr, és szeretnék visszatérni valamire, amit ő mondott. Ő azt mondta, hogy három görög dolgozót ölt meg három másik dolgozó, de ez nem igaz hanem bűnözők ölték meg őket, a görög dolgozók, azok egy nagy tüntetésen vettek részt, egy békés tüntetésen, és senkit sem öltek meg, hanem bűnözők öltek meg. Ezeket elítélte a valamennyi görög párt és a miniszterelnök is. Tehát nem szabad azt a hibát elkövetni, hogy összemossuk a békés tüntetést és a bűnözők tevékenysége közötti, amik, akik nem a dolgozókat képe, képviselték, se nem a közvéleményt, akik úgy gondolják, hogy együtt ki tudnak majd lábalni a válságból. Elnök, köszönöm szépen, Lambridinis úr. Nak köszönjük ezt a tisztázást, és ezzel a végére értünk ennek a vitának. De ismételten szeretném elmondani, hogy valamennyien az Európai Parlament képviselői és az Európai Bizottság is osztja szolidaritásunkat és szimpátiánkat a görög néppel. És tudjuk, hogy a felelősség mindkét fél részére fennáll. Én magam is tapasztaltam hasonló felelősséget. Aktivista voltam, és egy szakszervezeti aktivista voltam, és jó magam is, és voltam miniszterelnök is a múltban, és nagyon jól megértem Görögországnak a helyzetét Természetesen a családokra gondolunk, az, az áldozatok családjaira, és kötelességünk megemlékezni róluk. Köszönöm szépen ezt a felelős vitát. A napirend az Európa 2020 új európai munkahelyteremtésű növekedési stratégia tanács nevében López